engedélyezéséig nem érkezik fenntartás, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadjuk. Angela Wertmann asszony azt mondta nekem, hogy csatlakozott az Európai Demokraták és Liberálisok Szövetségéhez. Az INTA szakbizottság korrekciós kérvény nyújtott be, a 216 per 4-es cikk értelmében ez a korrekció elfogadottnak minősül, ha